Jó napot! Hölgyeim és Uraim, üdvözlöm Önöket a délutáni ülésén, a Költségvetési Szakbizottság délutáni ülésén. Üdvözlöm körünkben Kevin Cardiff urat, akit az ír kormány jelölt számvevőszéki tagként egy sor jelöltet már, már meghallgattunk délelőtt, ugyanaz eljárás érvényes mindenkire. A jelölt kb. 5 percet kap, hogy bemutatkozzék, ezt követően a jelentéstevő reflektálhat az erre a mondottakra, és aztán a képviselő tehetnek fel kérdéseket. Ha egyetértnek vele, fenntartjuk ezt a módszert. Most tehát ennek megfelelően Cardiff úrnak adom meg a szót. 5 percet beszélhet, és aztán 40 percünk lesz további faggatására. Cardiff úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők! Kevin Cardiff vagyok, az ír kormány jelöltje vagyok a számvőszék tagságára. Örömmel mutatkozom be, és aztán válaszolok kérdéseikre. Ez lesz a, bizonyra a legérdekesebb interjúm, munka interjúm. Röviden bemutatkoznék. 79-ben fejeztem be a középiskolát, a Seattle és Washingtoni egyetemen tanultam, sport ösztöndíjjal, és 83-ban történelmből és pszichológiából diplomáztam. A későbbiekben master's diplomát szereztem az ír közigazgatásban esélyegyenlőségi kérdésekkel foglalkoztam. A közigazgatási előhaladásom két pályán haladt. Egyrészt a pénzügyi ágazat, pénzügyi piacok szabályozásával foglalkoztam, a másik vonalon pedig szervezeti és emberi erőforrásbeli kérdésekkel foglalkoztam tehát a, a, a bérviszonyokkal, a köztisztviselők bérezésének kérdéseivel, információs szabadsággal, kiadások kérdésével foglalkoztam. Aztán pályafutásomnak egy harmadik szakaszában adópolitikai kérdésekkel foglalkoztam. Ez így, ekkor a legnagyobb adó kiadásbeli felülvizsgálati programot vezethettem az ír belül amikor 2008 őszén felgyorsult a pénzügyi válság, az adó és pénzügyi szolgáltási főosztályt vezettem, és ekkor a miniszter, illetve a felelős államtitkár arra kért fel, hogy főleg a pénzügyi válság kérdésével foglalkozzak. Ezt tettem addig, amíg 2010. februárban államtitkári kinevezést nem kaptam jól tudják, hogy talán, hogy a brit, a, az ír kormány az elmúlt három-négy évben a válság elleni harc élvonalában küzdött, a stabilitás, a, gazdaság, a válság gazdasági ellenőrzéséért folytatott harcban. Jó magam részt vettem azokban a tárgyalásokban és vitákban, amelyek ezt övezték, és a miniszterek a kormány nagyon értékelte tanácsaimat, és más kormányhivatalok is. Írország minden erét vetette, hogy megbirkózzon ezekkel a kérdésekkel, és a válság minden területén, a pénzügyi, a, válság, a pénzügyi ágazatban, a gazdaságban és az államháztartás intézkedéseket hoztunk, hogy ismét pályára, növekedési pályára állítsuk az országot. Az ország teljesítménynek javítása érdekében mindent megtettek az ír hatóságok, és álltam az állampolgárok. Amikor a Taoiseach, tehát az ír miniszterelnök felkért hogy elfogadjam jelölésemet a számbevőszékre vonatkozóan, ez nagy megtiszteltetés volt számomra is, meg az általam képviselt intézmény számára is. Remélem, és remélem, hogy elfogadják a beli nézetemet, hogy a hozzájárulhatok a szemvőszégű működéséhez. Nem csak általában közigazgatási tapasztalatomat értem ez alatt, hanem az elmúlt három-négy évben kifejtett a stressz viszonyok közötti válság lenni harcban kifejtett tevé, tevékenységemet. Itt nagyon sokat tanultam, ez bizonyal mondhatom. Európa is nehézségekkel néz szembe, és talán az ír tapasztalatok alapján, hát sajnálatos módon mondhatom azt, hogy Írországnak van bizonyos belső tapasztalata az ilyen nehéz helyzetek kezelésében. Ezekből szeretnék átadni, amennyit tudok, amennyiben elnyerem a szemvőszéki hivatalt. Köszönöm szépen, és ahogy mondtam, a jelentéstevője lesz a szó. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. Cardiff úrnak megköszönöm a bemutatóját, a bemutatkozóját. Nagyon nagy érdeklődéssel olvastam az önéletrajzát. Úgy látom, hogy közszolgálatot kíván ellátni élete végéig, mint ahogy ezt eddig is megtette és azt is láttam, hogy válság idején milyen szolgált a kormányát. Ön is tudja, hogy mindig vita alakul ki itt a jelöltekkel kapcsolatban. Először kérdést tennék föl a írországi banki válsággal kapcsolatban. Az a kérdésem, hogy mi volt a felelősségek sorrendje, vagy a beosztási sorrendi Írországban. Általában a politikusokat szoktuk vádolni, a köztisztviselőket nem. Az a kérdésem, és talán fontos lenne, hogy ha részletesen elmondaná, hogy pontosan akkor mi volt az alárendeltségi lánc, illetve hogy a különböző döntések parlamenti döntéseket követően önt megjelölték-e felelősként, avagy nem? Tehát megvádolták-e valamivel? Aztán még egy dolog, ami a, meghallg- a mai meghallgatást megelőző napokhoz kapcsolódik. Nos, a másik kérdés az írországi adóssággal kapcsolatos. Nem tudom, hogy volt-e bármilyen változás az elmúlt napokban az adósság, az államadóság minőségével kapcsolatban, és az és előfordult-e, hogy kettős könyvelést vezettek ezzel kapcsolatban, tehát voltak egy téves könyvelések ezzel kapcsolatban. ugye egy vitás kérdést merül fel azzal kapcsolatban, hogy ön ebben a kérdésben mennyire volt érintett, hogy tehet-e ön arról, hogy az államadóság ilyen mértékűre duzzad, mit tudott, mi a felelőssége, megfelelően beszámolt-e a parlamenti vizsgáló bizottság előtt, mi volt itt is a felelősségi sorrend, hogyan is, alakult pontos, hogyan is alakultak pontosan ezek az események. közül. Mr. Cardiff. Cardiff úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, igen, mivel a banki szférában dolgoztam, és ugye a kinevezésem nem feltétlenül a kinevezésem nem ellentmondásos, nagyra értékelik a megjegyzéseim, megjegyzéseimet, tanácsaimat, ami a banki válságot illeti, és hogy ki mit tett, hol volt. Nos, azt gondolom, hogy Írországban 2008. szeptemberére kell összpontosítanunk, ez egy kulcs dátum, hiszen akkor robbant ki a válság, vagy legalábbis a ekkor jutott be a köztudatba, és ekkor a pénzügyminisztériumban a banki ügyekkel foglalkoztam, ennek az ágazatnak a vezetője voltam. A főtitkárnak, a minisztereknek és a kormánynak tartoztam beszámoltatási kötelezettségekkel. A bankgaranciákról tárgyaltunk, és akkor tanácsadói szerepet töltöttem be ezen a fontos estén, a főtitkár, illetve a miniszter mellett, és valamint a központi bank igazgatója és a pénzügyi szabályozó szerve vezetője mellett is tanácsadó voltam, aktívan hozzájárultam tehát ehhez a vitához, ehhez a tárgyaláshoz, és egyértelműen megfogalmaztam a véleményemet, hogy a kormány tisztában legyen azzal, hogy miről mit gondolok. Azt hiszem, hogy ez egy olyan kérdés, ahol az ember személyes és intézményi véleményt is formál. Tehát mind a két oldalról megközelíti a kérdést, akkor, amikor valós válsággal, valós válsággal van az embernek dolga, akkor valóban személyes véleményre van szükség, és én egy ilyet, ilyennel szolgáltam azon az estén. részt vettem a felkészülési folyamatban is, már ami a válságot illeti, csapatommal együtt. Nem csak egy, hanem két vagy három jogszabály, jogszabályt létrehoztunk, ami a válság kezelését tűzte ki célul, és voltak még a tarsolyunkban egyéb rendelkezések, egyéb intézkedések, illetve a bizonyos pénzintézetek államosítására vonatkozóan is voltak ötleteink az Egyesült Királyság nyomdokaiba lépvén. Tehát amikor a válság kitört, akkor a kormánynak volt választási lehetőség, és az én feladatom az volt, hogy ezt biztosítsam. És ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy egy gyors, gyors munkára volt szükség, és egy utólag azt lehet mondani, hogy jobb lett volna, hogyha ez egy kicsit lassabban történik. Ugyanakkor heteken belül beütött a katasztrófa az Egyesült Államokban, aztán ott volt a Fortis Bank esete Európában ugyanazon a napon, a ABS az Egyesült Királyságban egy héttel később, tehát nem olyan helyzet volt, nem olyan időket éltünk akkor, amikor lassan lehetett lépni, és azon az adott estén bizony óvatosan és körültekintően fontolóra vettük a válsághelyzetet, és megszületett az ír kormányfő részéről a döntés. Elmondtam már többször, hogy az ír rendszerben a köztisztviselők nem kritizálják a miniszterek döntését, de elmondtam már többször, és, és ez igaz is, hogy megvolt, volt egy olyan pillanat, amikor megvolt a veszélye annak, hogy az állampolgárok a bankokba bankokba rohanjanak, és mégse jussanak hozzá a pénzükhöz. Tehát azt hiszem, hogy legalábbis ezt mindenképpen fontolóra kell venni, akkor, amikor ezekről a döntésekről gondolkozunk. Ezek a döntések megvédték az állampolgárokat, illetve megvédték Európát is attól, hogy átterjedjen ez a hatás és a, a katasztrófa kiterjedjen Európa többi részére. Ami a kettős könyvelést illeti, nos, ez egy már egy kicsit más téma. Ott a közigazgatási ö, piramis tetején voltam, nem teljes mértékben, hiszen a Nemzeti Statisztikai Hivatal is részt vett ebben de mint, mint hivatalos felelős személy ki kell, hogy mondjam azt, hogy igen, én is felelős voltam ebben a témában. Ugye lesznek itt még írek a, a teremben, vannak itt ír állampolgárok, és fontosnak tartom elmondani, hogy senki nem vesztette el a pénzét. Tehát nem tűntek el pénzek, hanem mi történt. A tranzakciók regisztrálása két, kettős alapon történt, a kifizetéseket, illetve a kölcsönöket úgy vették, mint hogy a közvetlenül a piacról származtak volna, pedig közvetlenül az ér pénzügyminisztériumból származtak, tehát nem, nem, fe, nem helyesen könyvelték őket, és ez vezetett a kettős könyveléshez. Aztán, amikor ez a tudomásomra jutott, igazából egy pár órával az előtt, hogy, hogy az nyilvánosságra került volna. A miniszter kijelentette, hogy ez a feladat körébe tartozik, és azonnal megpróbáltuk megvizsgálni, hogy ez hogyan alakult ki ez a helyzet. Egy felülvizsgálati folyamat indult el, illetve egy külső vizsgálat is. Ez nem, ez nem tűnik nagyon határozott lépésnek, hiszen mindannyian eljövünk egy-egy szakbizottságba, és azt mondjuk, hogy, hogy na hát felülvizsgálatot teszünk annak érdekében, hogy, hogy ne történjen egy ilyen dolog ismét a jövőben, de hát ez nem egy klisé, valóban ez a feladat, így ilyen helyzetben gyorsan elemezni kell a helyzetet és megoldani. Ami engem illet, illet örülök annak, hogy ezt a hibát nem fogjuk a jövőben elkövetni, természetesen sok hiba történhet, de akkor könyvelő tisztviselőként feladatom volt, illetve feladatom az, hogy arról meggyőződjek, hogy a jövőben nem lesz ilyen. Nos, természetesen nem próbálok kibújni a kérdés alól, de ugye ez érint bizonyos személyeket, illetve a karrierjüket is, és ez a folyamat még nem zárult le, úgyhogy nem lenne, nem lenne tisztességes a mostani szakaszban kimondani az, hogy ki a felelős ebben a ebben a kérdésben rajtam kívül, mint könyvvizsgáló, felelős könyvvizsgálón kívül. Remélem, hogy ezt megértik. Thank you, Köszönöm. Akkor most megadom azoknak a képviselőknek a szót, akik kérdezni akarnak. Először inkább a Gressle. Köszönöm. Cardiff úr, meglehetős lobbizás folyt az ön háta mögött. Nagyon sok mailt kaptunk Írországból, tehát a, a dossziémat a hivatalomban hagytam, de azért az teljesen váratlan, hogy oly sok író állampolgár fejezte ki véleményét, mi több negatív véleményét, hogy ne nevezzék őt, azaz önt. Úgy, ö, az, hogy szakértelmehez nem fér kétség, az kiderül a szívéből, mégis befutottak ezek. Vagy mi áll ezen e-mailek mögött? Második kérdésem, mint számvevő széki tag, tovább az ír szeret a tapasztalatait szeretné továbbadni, ezt jelezte, ezt számunkra fontos lenne, de milyen tanulságok ezek? Ezt szeretnénk tudni. Harmadik pont. A, az ír kormány, amely amelyben ön szolgált, azt az elvesztette a választásokat, megbüntették a választók. Van egy független jelentés, amely bizonyal ismer, amely 50 ajánlást fogalmaz meg a pénzügyi válság kezelésére vonatkozókran Írországban. Ez az 50 ajánlás az ön hivatalát is érinti, annak a hivatalnak a munkáját, amelyet ön, amelyet ön vezetett, amelyben, amelyekben dolgozott. Tehát ön vezető szerepet töltött be az egész történet folyamán. Tehát az érdekel, hogy ezen ajánlásokkal kapcsolatban mi a véleménye. Nem mondható az el, hogy a, egy, egy szervezeti kudarc áll ön mögött, illetve az intézmények mögött, amelyeket vezetett. Ön nagyon fontos jelölt, hisz minden euró eh, tagállam az euró védőernye felé látszik csúszni, úgyhogy azok a hibák, amelyeket Írország elkövetett, mindenképpen tanulságosak lehetnek számunkra. Ha azonban a felelősséget kell megragadnunk, és név szerint, vagy szervezeti kudarcok alapján, akkor én, a e Right jelentés olvasat alapján némi aggályokat kell megfogalmazzak önnel kapcsolatban. Cardiff. Köszönöm, Cardiff úr. Thank you, Mr. Um... Köszönöm szépen, Gressler asszony. Emails and so forth. Hallottam, hogy nagyon sok e-mail futott be. Tehát nem választásokon indultam, hanem számvevőszéki posztért jelöltek, tehát ilyen értelemben meglepett ez. Csak azzal tudom magyarázni, hogy jelen pillanatban hatalmas és természetes kudarcérzet, frusztráció érezhető Írországban a válság miatt. Az ír nép elkötelezetten vállalta, hogy, hogy, hogy megküzd a válsággal, de, de, de frusztrációt is éreznek az írek ennek szükségessége miatt. Jelen pillanatban őszintén szóval nem sok olyan tisztviselő vagy politikus maradt állva, akik korábban részt vettek az irányításban. Én minden nap elindulok a munkába, és mindig a legtöbbet teszem, amit tehetek, amit tehetségemből telik. Soha senkit nem hagytam cserben, mindig a lehető legtöbbet hoztam ki magamból. Ez azonban nem elég. Nem feltétlenül elég önöknek, illetve a, a, a számvőszék számára. Külső bizonyítékra van szükség. Na most ilyen külső bizonyíték az általam mondottakon kívül, eddig mondottakon kívül az lehet, hogy hogy a válság közepén, 2000 februárban kinevezett államtitkárként irányítottam a válság elleni munkát, amikor tehát szükség volt egy, személy, egy emberre, hogy szembenézzen azokkal a hatalmas kihívásokkal, amelyekkel szembe kellett nézni, a kormány engem választott. Azonnal nekifogtam a munkának, akkor ha nem érezték volna a helyén valónak az én kérdezésemet, akkor bármikor leválthattak volna. És aztán ha persze új kormány lép hivatalba, az mindig azt is jelentheti, hogy, hogy átrendezik a, a főtisztviselőket, ám az átalakulás során is tovább vittem ezt a munkakört, átszervezhettem saját főosztályomat, saját részlegemet. Két, külön, két különböző pártból két miniszter alatt dolgoztam, nem volt könnyű feladat ez sem, és én voltam az alapvetően, én voltam a folyamatosság tulajdonképpen, én biztosítottam a folyamatosságot ebben a nagyon nehéz időszakban a két kormány hivatalát átívelő módon, az IMF program végrehajtása során is, a költségvetési kiigazítások idején, és most ugye az a kormány a jelölt a számövőszégi tagságra. Meg kell mondjam, a jelenlegi kormánynak hatalmas munka és hatalmas cél, amiről folyton beszél is, hogy Írország erőteljesebben hozzá tudjon járulni a közös európai ügyhöz. Nem hiszem, hogy ez a kormány, amelynek ez a fő programja, épp engem jelölt volna egy ilyen fontos európai posztra, hogyha nem úgy gondolnák, hogy én méltó módon tudom képviselni hazámat ott. Tehát nem mondhatom azt, hogy tehát nincs egyfajta bizonyítvány a kezemben, ami engem osztályozna, ám az a, azok, akiknek alkalmuk volt engem értékelni, általában pozitív mérleget vontak. Ez nem jelenti azt, hogy hatalmas hibákat ne követtem volna el. Nagy válságok idején nagy hibákat követünk el, mert sokszor nagyon jó húzásaink is vannak. Mióta vezetem az rám bizott szervezetet, meg kell mondjam, hogy kiváló munkatársakkal dolgozhattam együtt, akinek sokat köszönhetek. Ami a tanulságot illeti, ezek sokfélék ha követtem el hibákat, és bevallottam többször, hogy volt ilyen, akkor az egyik probléma az lehet, hogy nem elég gyorsan látjuk át, mekkora a probléma. Sokszor van arra észszerű ok, hogy ne, ne, ér, ne érezzük át a probléma nagyságát. Vagy ha túl, túl sok, túl nagy nyilvánossággal dolgozunk, akkor felgyorsíthatjuk a válság folyamatait, vagy ahogy a válság elején túlzottan felkészülünk, úgymond, akkor a közvélemény értesül arra, hogy válságra készülünk, és, és még rosszabb, még meg súlyosabbá teszi a helyzetet. Ugyanakkor Írországban hatalmas elbocsátások történtek a, a, a, a közférában, és nagyon nehéz volt felvenni embereket a pénzügyminisztériumhoz, mert hogy azt mondták, hogy, hogy ott bővítünk, miközben máshol elbocsájtunk. Ilyen nehézségek is adottak. Sok esetben meg kell, át kell látnunk a, a dolog súlyát, és gyorsabban kell reagálnunk, ez egy olyan általános tanulság, ami, ami nem csak Írország számára, hanem mindenki számára fontos lehet. Ami a right jelentést illeti, erre, ez, ez nem engem vizsgált, hanem az egész pénzügyminisztériumot és a megbízás erre csak néhány hónappal azelőtt érkezett, hogy engem kineveztek. Én magam is indult, hozzájárultam ennek elintásához, kinevezésem után és az 50 ajánlással kapcsolatban elég csalódott voltam, hiszen az egész feladat célja az volt, hogy tanuljunk abból, amin átmentünk, és jobban felkészüljünk a pénzügyeket, illetően a jövőre. Én értelemben csalódás volt az 50 ajánlás. Köszönöm szépen. Hatan, heten, nyolcan kértek szót, egyre többen. Tehát nyolcan szeretnének kérdést föltenni. ezért három embernek adom meg egymás után a szót, mindenki két percet kap, és akkor utána Cardiff úrnak lehetősége nyílik arra, hogy három percben választ adjon, és remélem, hogy mindenkinek lehetősége lesz arra, hogy beszéljen Gájer Wilson. Köszönöm, elnök úr. Cardiff úr. Gressler asszony kérdését más szavakkal megismételném, mert kicsit kihegyezném. Ön lát-e olyan személyes vagy szervezeti felelősséget, amelyet ön vagy a hivatala visel az, az ír bankválsággal kapcsolatban? A kér, az a dosszi, amelyet bemutatott, ön e, a, a kérdések adott válaszaiban, amelyeket a előadó tett fel, szólt arról, hogy az ír parlamentben meghallgatták önt. Mi volt az eredménye ennek az ír parlamenti meghallgatásának, illetve a sajtó visszhangja mi volt? Személyes felelősséget megállapítottak -e ezen esetében ezen parlamenti meghallgatás során a válsággal kapcsolatban? Childers, elnézést, Childers asszony. Yes, um, I would like to ask... Köszönöm szépen. Két kapcsolódó kérdésem lenne, Cardiff úr, hogyha elmondaná, hogy véleménye szerint miért kapta ezt a jelölést. Második kérdésem, milyen munkának látja ezt? Könnyűnek, nehéznek? Which for the benefit of the translators. Tehát ugye azt, azt mondta korábban, hogy ez gyerekjáték, gyerekjáték lehet ez a munka. Nos, kérem mondja el, hogy pontosan mit ér ez a munkával kapcsolatban. Sondegard. Sondegard úr következik. Tak, Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem is két kérdésem van. Az első kérdésem. 2010. augusztusa óta kétszer is volt hiba Eh, hiba, és a nem feltétlenül kapta meg a megfelelő információt, tehát az alárendeltségi láncban hiba volt, az információ átadásával volt ez kapcsolatban, vagy pedig valamilyen kulturális probléma állt a háttérben a, abban a szervezetben, amely, ahol ön kulcsfontosságú szerepet töltött be. Aztán a második kérdésem, egy olyan szóhoz kapcsolódik, am, amit a Dán fordításban hallottam. A Lehman, uh, Lehman Brothers uh, esetében ugye katasztrófát említett, Ugye hát ez nem volt nemzeti, nem volt természeti katasztrófa, mivel hogy előre kiszámítható volt, hogyha túl sok adósággal rendelkezik az ember, akkor előbb-utóbb válságba jut, és ez előre látható. Szeretném tudni, hogy a pénzügyminisztériumban ugye önnek nagyon hogyha ön, önnek központi szerepe van, szerepe volt 2006 óta, hogyan látná, hogyan látja ezt? Azt tudom, hogy a válságot követően kiváló munkát végzett, azonban a válságot megelőzően is voltak hosszú-hosszú évek, amikor ott voltak a figyelmeztető jelzések, a felkiáltó jelek arra vonatkozóan, hogy a gazdaság túlfűtött, és nem tudom, hogy ezt a pénzügyminisztériumban hogyan értékelték, tehát 2006, illetve a válság kitörések közötti időszakra, hogyha reflektálna, annak örülnék. Köszönöm. Could you try to answer in three Cardiff úr, válaszolna három percben ezekre a kérdésekre? Thank you. Yeah, I, I've rehearsed this in my mind often enough that I should be able... Kicsit összeszedem a dolgokat a fejemben, aztán válaszolok. Nos, nagyon egyszerű dolog vádaskodni, de a banki válság, illetve a gazdasági válság a, pénzpolitika, a pénzügyi intézetek hitel politikájának válsága volt, kudarca volt, illetve az is, az is okozta ezt, hogy a szabályozó rendszerben nem, nem volt megfelelő felügyeleti erő vagy potenciál, és nem tudtuk megfelelően reagálni a dolgokra, hogy a válság kiteljesedett. Nem mértük fel idejében, hogy mekkorává kerekedik majd ez a dolog. Semmilyen bankhoz nem volt közem akkor. Az első kérdés ennyit válaszolnék. A szabályzó szervről pedig annyit, hogy én akkoriban a központi bank nál dolgoztam. Illetve azon jogszabály kidolgozásában vettem részt, amely a szabályozó testületet, illetve az, ami a szabályokat megszabta. De ezeket a szabályokat nem megfelelően használták a válság idején alatt, tehát nem arról van szó, hogy maga a szabályozó struktúra nem volt megfelelő, ezt nem használták meg, nem használták fel. A harmadik dolog, hogy pontosan értsük a válságot, nos, nem, nem értjük fel időben azt, hogy pontosan milyen veszteségeket jelent majd a válság. Még 2008. szeptemberében sem fogtuk fel egészen nagy bizonyossággal, hogy milyen veszteségeket ér, milyen veszteségekről beszélünk. Nem voltak ezek nyilvánvalóak és egyfajta független munka értékelte ki a bankok helyzetét 2008. szeptemberében, de később ez nem, nem mutatta ki, hogy pontosan milyen mértékű lesz a válság. Egész egyszerűen tehát nem volt megfelelő jósló ereje ezeknek a tanulmányoknak, vizsgálatoknak, csak azt láttuk, hogy nehézségek előbb-utóbb bekövetkeznek, de nem, bírtuk, nem tudtuk megfelelően felmérni ennek a mértékét. A Lehman Brothers azt mondta, hogy ezt meg lehetett volna, előre lehetett volna jelezni, de hogyha ez így volt, akkor miért csak ilyen rövid határidővel lehetett ezt előidézni, miért nem készült fel senkire? Hát annyira azért nem volt könnyű ezt előre jelezni, mint ahogy így utólag tűnik. A pénzminisztériumok, illetve a kormányok általában a várható forgatókönyvek szerint dolgoznak, nem pedig a váratlan eseményeket veszik figyelembe elsősorban. 2007-2008-ban a költségvetésben felsoroltuk az összes gazdasági kockázatot, de arra nem vártunk, arra nem számítottunk, hogy mind a hat legfőbb kockázati forrás meg is valósul, be is következik. A pénzügyminisztériumot elemző jelentések is azt hiszem azt bizonyítják, hogy a pénzügyminisztérium igenis jelezte azt, hogy milyen veszélyek leselkednek a gazdaságra minden évben elmondtuk azt, hogy a gazdaság túlfűtöttsége kockázatot jelent, de senki nem vette ezt komolyan, illetve senki sem tudta, hogy pontosan mikor fog átfordulni ez a túlfűtöttség. Az előre jelzők legnagyobb része azt mondta, hogy előbb-utóbb ez a túlfűtöttség megnyilvánul, de arra senki nem tudott választani, hogy ez mikor következik be és mit jelent. Childers asszony kérdése, hogy miért neveztek erre ki, erre, miért jelöltek erre a feladatra. Sajnos asszony. A kormány nevezett ki erre a feladatra, és mint említettem, a kormány egyik legfőbb célkitűzése az, hogy az európai kérdésekben Írország megfelelően képviselve legyen, például itt is, tehát nagyon komolyan foglalkoztatja az ír kormányt az, hogy az egyes európai eh, intézményekben ki képviseli Írországot. Sajnos nem látok bele a kormány tagjainak fejébe, de nagyon örülök annak, hogy így megtiszteltek ezzel, ezután két nappal, tehát a hír, bejelentés után két nappal elkezdtek a, elkezdett a média azon morfondírozni, hogy mi lesz ebből, de én örültem nagyon. Említette, hogy gyerekjátéknak apostrofáltam ezt a feladatot, de azt elfelejtik a, elfelejti a sajtó idézi, hogy ahhoz képes lesz egy gyerekjáték, hogy már négy éve egyfolytában csak küzdünk, harcolunk, válságot próbálunk meg enyhíteni. Ahhoz képes gyakorlatilag minden munka könnyebb. Egyáltalán nem arra utaltam, hogy a számvevőszéki munka túlságosan könnyű lenne. Okay, we go to the next round of sleep Köszönöm. A következő Három kérdés következik, először Clark úr. Köszönöm, elnök úr. Örünk. Kollégám nevében szólok fel, akik nem tudtak eljönni ma délután. Cardiff úr, amikor az ír pénzügyminiszter már államtitkár volt, a felügyelettel bízták meg több milliárd eurós határok. 1,8 milliárd két kormányhivatal között eltűnt, és aztán megduplázódott, a hitelállomány, ez, amikor ír főtisztviselő volt, tanácsokat adott a kormánynak, hogy egy átfogó letétgaranciát adjanak. Ez tönkretette az államot, az, állam, az ír államot arra kényszerítette, hogy elfogadja az európai bailout csomagot. Ezek alapján kigondolhatja azt, hogy ön jó számvőszéki tag lesz. Különösen, ha belátjuk azt is, hogy ön mil, több millió eurót fog keresni a következő évek során, miközben honfitársait kemény éveketnek néznek elébe, hogy visszafizessék az, azokat a hiteleket, amelyeket a rossz, rossz gazdálkodásba adónak, amiért ön is felelős. Mr. Kelly. Kelly úr. Uh, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm a kollégámnak, hogy tájékoztatott arról, hogy lehet itt kérdéseket is kérdés, kérd, feltenni. A elszámolthatatóság kérdését vetném fel. Illetve, hogy Cardiff úr hogyan válaszolt a feltett kérdésekre, illetve, hogy mit gondol arról, hogy a megfelelő tisztességes pénzügyi menedzsmentnek mi a feltétele. Ő azt válaszolta, hogy a menedzserek tisztességes munkája megfedhetetlen szüksége, alapvető feltétel. Nos, a 3,6 milliárdos veszteség jelenti -e azt, hogy tisztességesen jártak el a, menedz, a menedzserek, az ön, akiknek ön volt a felettese? Nos, Írországban a pénzügyminisztérium főtitkára a miniszterelnök fizetéséhez képest kap fizetést, Nos, ön akkori funkciójában inkább saját maga látta el a feladatokat, nem utalta át ez, a különböző feladatokat a, azoknak, akik az ön irodájában dolgoztak. Kérdésem az, hogy rendben volt-e így ez a, ez a parancsláncolat, valóban felelősségteljesen végezte el a munkáját, elszámoltatható volt. Ódi úr következik. Merci, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon bosszankodom, elnök úr, azért, mert kérdések, válaszok dalokat próbáljuk végig, végig hallgatni, és azt gondolnám, hogy, hogy az írásos válaszok kellő háttéranyagot adnak. Cardiff úr hoz egy kérdést intéznék. A szerződés kimondja, hogy a szemvevőszék tagjainak vagy egy külső ellenőrzési intézethez, intézményhez kell tartoznia, vagy pedig az audit tevékenység területén valamilyen képesítéssel kell rendelkeznie. Ugye dolgozott a pénzügyminisztérium főtitkáraként, ez rendkívül fontos a politikai, pénzügyi szempontból, azonban az önéletrajzából illat, pontosan nem látjuk, hogy milyen képesítéssel rendelkezik, olyan képesítéssel, amely alapján pozitív szavazattal illethetnénk önt. Tehát egy kicsit bizonytalanságban vagyok, hiszen amikor megnézem azokat az e-maileket, amiket kaptunk, ugye a kérdőívre vonatkozóan, hiszen ezek klasszikus alapkérdések voltak, megkaptuk a válaszokat, és aztán itt van ez a meghallgatás, de ez nem tűnik elegendőnek. És nem tudom, hogy mindezen kérdések után plusz a állampolgári kérdések után legyen egy második kérdőív, ami egy kicsit technikai jellegűbb, esetleg egy kicsit politikai jellegűbb, amelyre írásban kellene önnek választ adni, és akkor pontosabb véleményt alkothatnánk. Hogyha voltak hibák, Nos, gyakran azt mondom, hogy a gyermekeimnek, hogy, hogy az ember hibázik, hogyha valamit, valamit csinál, valamit tesz. Amit nem tudok elfogadni, ezt nem mondom, hogy most itt erről van szó, az az, hogy túlságosan sok hibát kövessünk el. Pontosan tudnunk kell, hogy ki követett el hibát. Voltak már itt más jelöltek is a mai nap folyamán, egy más országból, ahol úgy éreztük, hogy nem az igazságot hallottuk, nehéz volt a plenárison szavazni, én nagyon szeretném, hogy lenne egy második kérdőív, és konkrétan írásban minden technikai kérdésre választ adna, amit az állampolgárok tesznek föl, és akkor így magunk tud, tudhatnánk, hogy ön kicsoda, hiszen ezt el kell mondanom, hogy így nagyon nehéz véleményt alkotni. Try to answer in three minutes. Cardiff úr válaszolna három percben? Megpróbálom, elnök úr. Clark úr a nem megfelelő nyilatkozat kiadása, illetve a garancia kérdése. Ugye a garanciával kapcsolatban én adtam tanácsolt a kormánynak. Nincs, nem vagyok arra feljogosítva, hogy a teljes hátteret most átadjam, elmondjam, de nem Bianco garanciáról van szó, ennek egyéb részletei is voltak, a kormánynak más lehetősége is voltak, mint ez a választott lehetősége, és mm, világosan tettem számukra, hogy melyik opciónak mi az előnyei, mik a hátrányai. Őszintén szóval nem tudom azt a megfogalmazást elfogadni, hogy én miattam omlott össze az ír bankrendszer. Én tanácsot adtam, ők így döntöttek. Kelly úr kérdése. különböző hatáskörök, illetve az államtitkár szerepe, vagy miniszter helyettes szerepe. Én általában nem szoktam vádaskodni, csupán magammal szemben vagyok kritikus, és el szoktam kerülni az ilyen helyzeteket, ahol másokat kéne vádolnom. Lehet, hogy valaki feszültséggel teli helyzetben valaki hibát követett el, de hát ilyen előfordul, ami pedig az ír köztisztviselők magas fizetését illeti. Tehát például az én fizetésem a miniszterelnök fizetésével való összehasonlításáról annyit csak, hogy amikor az ír miniszterelnök a saját fizetését csökkentett, akkor én is megtettem ezt a saját fizetésembe. Ami az átláthatóságot illeti, illetve a felelősségre vonhatóságot, nyilván ez nagyon fontos. Nos, az átláthatóság átfedi azt a, vagy eljuttat mindent oda ahhoz a kérdéshez, amit föltett a parancs láncolattal, vagy a e, beosztottak sorrendjével kapcsolatban. Nos, őszintén szólva, ezt a kérdést Írországban a parlamenti bizottságokkal kellett megvizsgálni, ezt az eseményeket követően nagyon rövid időn belül megtettük. Odi úr kérdése a további kérdőívekről. Hát ez nyilván nem rám tartozik, önök fogják eldönteni, hogy milyen kérdéseket kívánnak még föltenni. de azt hiszem, hogy keresve és nehéz nálam őszintébb embert keresni, vagy találni. Köszönöm, gazdalag pont három percig tartott a válasz. Next of the last three. Az utolsó három kérdés csokor. Dorosz először. Dorosz először. Köszönöm. Üdvözlöm, Cardiff úr, a mai meghallgatáson meg kell mondanom bevezetés gyanánt, hogy örülök annak, hogy az ír kormány ilyen ö, súlyú, ilyen felkészültségű és ö, ö, integritású személyt javasol erre a feladatra. Többször elmondtam a kormánybeli kollégáimnak, hogy Európa ügyéhez hozzá kell járulnunk, azzal is, hogy a legmagasabb minőségű és felkészültségű szakembereket jelöljük a fontos posztokra ezúttal úgy hiszem meghallgattak az ír kormányban, mert önt jelölték. Az őszinte válaszai, mai válaszai is meggyőznek engem, és ezért arra kérném képviselőtársaimat, hogy ne figyeljenek oda olyan e-mailekre, amelyeket, amelyek jó részt pártpolitikai indítatásúak nyilvánvalóan, hanem inkább a tényeket mérlegeljék, és a, a mögöttük álló felkészültséget, ahogy ezt európai parlamenti képviselőként kell is tegyék. A jelölt függetlenségét, szakmai felkészültségét és hátterét, őszinteségét, integritását vizsgálják. Konkrét kérdésem is volna a Hennen jelentéssel kapcsolatban. Biztosan ismeri ezt, a banki válsággal foglalkozik. Meg tudna erősíteni számomra hogy a Hennon jelentés nagyon világosá tette, hogy az ír banki válság rendszerbeli, szisztemikus problémákból adódott, annak mikéntjéből, hogy a szabályozást nem hajtották tisztességesen végre, és a, a központi bank szabályozó jogosítványai, illetve a pénzügyi szabályozó hatáskörét nem használták ki teljes mértékben, és hasonló problémák ütik fel fejüket szerte, Európa szerte és az Egyesült Államokban is, eh, és ezt bizonyos új módszertan követel, követel meg a pénzügyi szolgáltások terén. Köszönöm, Harkin asszony. Thank you, and... Köszönöm szépen. Először is üdvözlöm Cardiff urat itt a mai napon, és teljesen nyitottan érkeztem erre a mai ülésre, és igen, én is úgy gondolom, hogy őszintén őszintén beszélt eddig, és nem Poncius Pilátusként mossa a kezeit. Ebben garanciákra szeretnék rákérdezni. Amikor a tanácsot, a tanácsot adott, illetve megszületett a döntés, akkor jó pár intézmény, az EKB, illetve külső források is azt mondták, hogy nem lehet visszafordulni már, tehát egy hosszú-hosszú történet ez, azonban nézzük a kérdéseket először is. A tízes kérdésre adott válaszában azt mondja, hogy a megfelelően prezentált audit tanulságot, tanul, tanul, ebből tanulságot lehet levonni az intézmények számára, és a jövőbeli programokat is ezek alapján jobban föl lehet építeni. Szeretnék tehát rákérdezni, hogy milyen tapasztalatokat szerzett, az ír válság során, és hogyan járulhat hozzá a számvevőszék munkájához. A számvevőszék alapvető munkája az az, hogy megnézze, hogy az Európai Uniós költségvetést megfelelően alkalmazzák-e, és legálisan és megfelelő irányítással költik el a pénzeket. Hallottuk az aggályokat, nem szeretnék most itt a részletekbe bocsátkozni ismételten, hiszen ezeket már hallottuk. Szeretném megtudni, hogy ön szerint a gazdasági válság súlyos napjai során önök helyesen jártak -e el? Ö, aztán, amikor munkainterjút folytatunk, akkor az első kérdés, amit föltesz az ember, az az, hogy miért gondolja, és ezt öntől is megkezdem, miért gondolja, hogy ön jó jelölt erre a feladatra? Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném azt elmondani, hogy annak ellenére, hogy Cardiff úr nevezését nagy érdeklődés övezi. Én ma itt teljesen naivan és őszintén jöttem el, tehát nincsenek prekoncepcióim a jelöltel kapcsolatban. Kérdésem, a számvevőszék, a tagállami számvevőszégek és az Európai Parlament közötti, illetve a Kokobu közötti együttműködést hogyan lehetne ön szerint javítani? Ön szerint az Európai Parlamentnek való beszámolás miben áll, illetve a mi szakbizottságunknak való beszámolás miben áll, hogyan lehet ezt javítani. Ugye a szám, számvevőszék egyik feladata, a kötelezettsége, hogy tudassa, tájékoztassa a parlamentet arról, hogy az EU-s alapokat, pénzeket hogyan használták fel. Már lezártam a listát, mondja az elnök a hozzászólók listáját, de szeretném mindenkinek megadni a lehetőséget, hogy kifejtse véleményet. Gressle asszony következik. Egy perc. Very Enge Ingeborg Gressle. Ja. Ich möchte... Én a számvevőszék egy 2011-es pozíciós anyagra vonatkozó válaszára utalnék, mely a válságról szólt, és a, köz, a pénzügyi ellenőrzésről az Európai Unióban, és a szembevőszék szerepéről. Ebben az anyagban arról van szó, hogy a szembevőszék nem bír hatáskörrel, de szeretne hatáskört az európai védőháló földi ellenőrzés terén. A, teljesen egyetértünk az Európai Szembevőszék ezen követelésével, mert úgy gondoljuk, hogy egy ilyen pénzügyi ellenőrzés a számbevőszék kezében kellene, hogy legyen. Ön lát-e érdekütközést a számbevő beli szerepe, illetve a volt írországbeli beli szerepe között ennek végrehajtásában? Köszönöm, megint a Szonya volt kérdésjoga. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, hogyha megengedik, kicsit késve érkeztem a meghallgatásra. Üdvözlöm Cardiff urat. A kap reformjának meghallgatásáról érkezem éppen, egy gyakorlati kérdést szeretnék föltenni, gondolom van, voltak már politikai jellegű kérdések is. Mindig, amikor a választó polgárainkkal, gazdálkodókkal beszélünk, akkor mindig félnek az auditortól. Nos, valóban a közfinanszírozást, a pénzeket ellenőrizni kell, kontrollálni kell, azonban szeretném a véleményét hallani, arra vonatkozóan, hogy egy mezőgazdasági politika esetében lehetséges-e, hogy az auditok eléggé rugalmasak legyenek, és figyelembe vegyék a helyi körülményeket, és a parlamenti kritériumoknak mindez, mindeközben megfeleljenek. Ez egy nagyon súlyos kérdés, és azt hiszem, hogy a közös mezőgazdasági politika reformjával egyre inkább ö, csapdába esünk. Tehát azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a számvevőszék tagjainak meg kell érteniük a elvégzett munka gyakorlati következményeit. Köszönöm, elnök úr. Elnök, négy percet adunk Cardiff úrnak, tessék. Thank you, Chairman. Um... Köszönöm, elnök úr. Először is. Köszönöm Derosso úr szavait. Nagyra értékelem. A Hennen jelentése kapcsolatban helyesen értelmezte szerintem, hogy általános intézményi kérdésekkel foglalkozik, és ha a szabályozó el is ront valamit, a minisztérium azért kell, hogy igyekezzen értelmezni ezeket a szabályokat. Hát az elmúlt 10-20 évben Európa szerte újra és újra hangsúlyoztuk, hogy a, a szabályozók függetlenebbeké váljanak. Ez talán meg is valósul, de a második lépés nem, hogy jól értsék mi a feladatuk. Írországban, Írországban 2006 óta az IMF is megköveteli a független szabályozó fennállását, akkor még nem volt válság persze. A kérdés az, hogy nem érzékeltük a válságot. Kérdés, hogy hogyan értékeljük a független szabályozót, hogyan tudjuk értékelni, hogy jól végzi a munkáját. A legutóbbi jogszabály alkotás során egy olyan szabályt is bevezettünk, miszerint a független központi banknak a szabályozási munkáját külső szak, fél kell, hogy érzék, értékelje. Ez egy új elem ebben a folyamatban talán javulásthoz. Harkinu, asszony kérdését, illetően a jó menedzsment kérdését, hogy vajon jó jelölt vagyok-e. Hát azért lennék jó jelölt, mert hogy végig menedzseltem egy válságot, hanem azért is, mert őszinte nyílt módon állok és álltam hozzá a munkámhoz, integritásomat nem kérdőjelezték meg, még akkor sem a, nem roppanok össze a nyomás alatt, még hogyha több ezer e-mail is támadnak, és nem engedek, nem lépek vissza, nem ijeszt meg a politika sem, nem hazudozom, és nem vezetek félre senkit, még akkor sem, hogyha nyomást gyakorolnak rám. Tehát szerintem nyomásbíró vagyok, és van is tapasztalatom olyan szervezet vezetésében, nem csak válságban, hanem például a, az állami igazgatási költségvetését is meghatároztam korábban is. Tehát van érzékem a, az állami igazgatási szervezetek korlátaihoz és lehetőségéhez, és az, az ahhoz kapcsolódó audit feladatokhoz is, úgy vélem. azt a kérdést illetően, hogy a számvevőszék és az Európai Parlament kapcsolata hogyan javít, volna javítható, Geleger úr tette fel ezt a kérdést, nem, nem nagy gyak, hatást gyakorolt az éves jelentéshez kapcsolódó meghallgatás nem régiben. Olyan helyzet alakult ki, hogy a, ahol a parlament és a számövőszék közösen számoltatta el a, a bizottságot, illetve jogosan és a bizottság bemutatta azokat a területeket, ahol komoly erőfeszítéseket tett műveletei javítására, az audit vizsgálat ajánlásai eredmény alapján és az Európai Parlament erre vonatkozó javaslatai alapján. Ez alkalmazható volna a rendkívüli jelentések és az olaf jelentései alapján is, hiszen 2005-ben már világosá vált, hogy, hogy nagyon sok ajánlás megfogalmazódott, a számvevőszék jelentése alapján és az Európai Parlament jelentés felé mutatott érdeklődése alapján. Tehát ez egy közös érdek. Ez pedig az értékelés fontosságát emeli ki. Az egyik értékelés az, egy, az egyik általam olvasott rendkívül jelentésben, és ez gyakran felmerül egyébként, egy program céljai, ha nem voltak elég világosak ahhoz, hogy az eredmények ehhez ezzel összevetve auditálhatóak legyenek ez újra és újra felmerül. Mi, a szakpolitikai alakítói legyünk, akár tanácsadók vagy politikusok, kell, hogy tisztázzuk a célokat, annak érdekében, hogy értékelhetőek, auditálhatóak legyenek az eredmények ezekhez képest. Ez a mi feladat körünkbe esik. Őszintén hiszek abban, hogy a szemvőszék és a partner közötti interakció épp azért fontos. És hogy a szemvőszék és a parlament tagjai nem csak hivatalosan, hanem informálisan is kell, hogy folyamatosan tárgyalásban legyenek, meghatározva az auditok rangsorát is, hogy mi a, leg, mi a legfontosabb megvizsgálni. Ami pedig a, a szélesebb körű pénzügyi válság kérdéseit illeti. Van egy intézményi probléma, nagyon fontos, hogy a közvélemény, akinek a pénzéről van szó, megfelelően képviseletet kapjon az audit vizsgálat során is tehát a számövőszék nem tud részt venni mindenben, de a, ha jól tudom, a számövőszék hatásköre növekedni fog, és így módon jobban ki tudja fejteni tevékenységét, meg Géniz asszony kérdése is erre utalt. Az egyéni gazdák helyzetétről beszélt, az a, a gazda, akinek, akinek a, a marháit pont kiválasztották a, a véletlenszerű mintavételnél, és megkapja a tagállami, meg a bizottsági, meg a szemvőszéki vizsgálatot is. Biztos nem könnyű feladat ezzel megbirkózni. Ez visszavezet bennünket azonban ahhoz, hogy a szakpolitikai célokat kell pontosan meghatározni, és azokat a követelményeket, amelyeket a kedvezményezett kell, hogy értelmezni tudjon. Ha nem elég világosak ezek a célok, meg a követelmények, akkor ez hatalmas papírmunkát jelent nem csak a kedvezményezett számára, hanem mindenki számára. Tehát ha a cél pontosan meghatározott, akkor ez lebontható, mindenki számára egyszerűbbé teszi a feladatot. Köszönöm szépen. Eljutottunk ennek a résznek a végéhez, de előtte, lezárás előtt a jelentéstevője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm összes kollégámnak a feltett kérdéseket, meglátásaikat. A döntéshozatal megkönnyítése érdekében azt gondolom, hogy sokkal gyakoribbá kell tenni a hasonló meghallgatásokat, hiszen itt sokkal inkább alkalmunk van arra, hogy egyfajta ítéletet hozzunk, hogy kialakítsuk véleményünket, mint, ás, mint más kérdésekben. Cardiff úr esetében a banki válsággal kapcsolatban el kell mondani, hogy az ír rendszerben egy független kontrollőr vizsgálja a bankok audi, vagy teszi a bankok auditját. Ugye Cardiff úr tanácsadója volt a kormánynak. és hát ismerjük az ír, az ír szokásokat, például Mekrévi úr banki a bankokhoz való hozzáállását, egy nem igazán szereti, a, a, nem hát szeretni a banki helyzetet szabályozni. Azt gondolom, hogy Cardiff úr esete teljesen világos, rendszer beli problémáról van szó, nem arról van szó, hogy egyes személyek hibát követtek volna el, és az ő felelősségük lenne, a, vagy lett volna a válság kialakulása. Voltak politikai felelősök, de őket a nép akarat elmozdította már funkciójukból. Azt gondolom, hogy nagy óvatossággal kell meghoznunk a döntések, döntésünket, hiszen rengeteg e-mailt kaptunk ezzel kapcsolatban. Azért ez több ezer e-mailről nem beszélhetünk, mint ahogy elhangzott, de talán száz e-mailt kaptunk. egész egyszerűen közvetlenül lobby tevékenységnek vagyunk kitéve, és a számvevőszék tagjainak, tagjai kiválasztásának esetében ez elfogadhatatlan. Tehát egyfajta kampányról van szó, és nem csak politikai természete van ennek a kampánynak. Sokszor meg, megkérdezzük azt a jelöltektől, hogy hajlandó-e hajlandó-e bizonyos idő elteltével lemondani a posztjáról, illetve milyen politikai erők mozgatják, stb. stb. Szerintem világosan kell mindig forgalmazni. Ezen jelöltünk esetében elmondhatjuk, egy banki válság esetében komoly feladatai voltak, nagyon komolyan és felelősségteljesen látta el feladatát. Hogyha új feladatokat lát majd el a számbevőszékben, akkor úgy gondolom, hogy megfelelően tudja ezeket megtenni. Új pénzügyi eszközökről beszélünk, illetve rendszerbeni problémákról beszélünk. A problémákat kell e, megpróbálni kiavítani, illetve előrelátni a különböző kockázatokat. Erre azt hiszem kiválóan alkalmas előttünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Cardiff úr. Néhány percre megszakítjuk ülésünket, és megkérjük az olasz jelöltet, hogy fáradjon be a terembe. May I ask everybody... Hadd kérek mindenkit. Jöjjön vissza. És fejezze be a beszélgetést. Vagy amennyiben beszélget a kávézóban tegye. May I... Engedjék meg, még egyszer megkérem önöket, hogy fejezzék be a beszélgetést, vagy máshol folytassák, ne itt. Then I open this session. Megnyitom akkor újra az ülést. Pietro Russo urat üdvözlöm körünkben, akit az olasz kormány jelölt, számítőszégi posztra, mint a többi élet esetében is. Rosszul is 5 percre kapja meg a szót először, kifejtse a beli álláspontját, miért akar, miért szeretne számítőszégi tag lenni, és milyen tervei vannak ezzel kapcsolatban. Ön a szó. <coughs> Signor Presidente, Tisztelt elnök úr, tisztelt szakbizottsági képviselők, hölgyem és uraim! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy a mai napon itt lehetek, és elmondhatom, hogy jelentkezem a számvevőszék olasz tagjának posztjára. Most nem annyira a karrieremmel, az önéletrajzommal szeretném mutatni őket, önöket, hiszen ők ezt, önök ezt már pontosan ismerik. Csupán annyit szeretnék erről elmondani, hogy bíróként, illetve számvev, olasz számvevőszéki tagként nagyon komoly ta, szakmai tapasztalatokat szereztem, tehát az államháztartás külső auditjával már sokat foglalkoztam életemben. Arról szeretnék beszélni, hogy hogyan látom az Európai Számvevőszék tagjának feladatát, illetve arról, hogy miért jelenthetne az én személyem hozzáadott értéket az Európai Számvevőszék tevékenységének szempontjából. Természetesen bármilyen kérdésre szívesen válaszolok itt a szakbizottságban, azzal a kapcsolatban, hogy eddigi életem során milyen tevékenységet végeztem. L'esercizio di questo a szemvevőszegi tagság, hogyha megszerzem ezt, karrierem megkoronázásának számít majd. Bíróként sokat dolgoztam, és mindenképp ez azt jelenti, hogy a törvény betűjét kell értelmezni, illetve auditorként is, auditorként az államháztartás ban elköltött pénzek legalitását vizsgáltam, tehát a, be kellett számolnom a, annak a szervezetnek, amely, a, az, amely az olasz polgárokat képviseli. Pontosan tudom, hogy egy ilyen szervezet, a számvevőszék milyen feladattal, felelősségteljes feladattal rendelkezik, az számbevőszéket az unió pénzügyi lelkiismeretének is szokták hívni. Hihetetlen fontos tehát, hogy példaértékű legyen a kötelezettség vállalása. A európai polgárok, adófizetők pénzének sorsát kell nyomon követni, és ez ugyanolyan módon történik európai szinten, mint tagállami szinten. Szakmai, hosszú szakmai tapasztalatomat tehát az európai számvevőszék számára felajánlom. Remélem, hogy ez jót tesz majd az Európai Unió költségvetésének védelme szempontjából. Nem tagadom, hogy nagyon sok kihívással is jár ez a feladat. Válság sújtja a gazdasági és pénzügyi szektort és az államháztartást különböző nyomások érik. Az Európai Uniónak ezért mobilizálni, mobilizálnia kell saját forrásait, hogy segítse az európai polgárokat. Éppen ezért az államháztartás külső kontrollőrjeinek, ellenőreinek feladata rendkívül fontos ma, illetve fontos ez intézményi szinten is. Ezen feladatnak a legfőbb jellegzetessége, ahogy korábban is mondtam már, az, hogy szorosan együtt kell működni a jogalkotókkal, akik közvetlenül képviselik a népet, hiszen az ő feladatuk a demokratikus rendszerekben az államháztartás, az állami pénzek, a közpénzek elköltésének módjáról való döntés. Ami az európai számvevőszéket illeti, ez a kapcsolat, ez a demokratikus kapcsolat magyarázza a szervezetnek a puszta létét is. Nem véletlen, hogy a brüsszeli, 1975-ös brüsszeli szerződés után, vagy ezzel egy időben kerültek bevezetésre a saját források az európai közösségben, illetve az Európai Parlament ekkor kapott költségvetési feladatköröket. Itt a parlamentben mindenképpen meg kell említenem Heinrich Eignert, aki korábban a költségvetési Ellenőrző Bizottság elnöke volt, és aki a 70-es évek elejétől fáradhatatlanul kiállt és harcolt azért, hogy a közösségi pénzeket egy külső, független szervezet ellenőriz. Itt mindenképpen beszélnem kell még a parlament és a számvevőszék együttműködéséről. A parlamenten belül, szorosabban véve ezt a szakbizottságot értem. Úgy gondolom, hogy ideig. Nagyon jól működött a kapcsolat, de jövőben talán még javítani lehet. Az a gondolat, hogy egy ilyen magasrendű feladattal ellátott intézmény tagja lehetek, nagyon komoly, ösztönző erő számomra. Örülök annak, hogy a különböző kultúrák együttműködésében, együtt dolgozásában, együttműködésében részt vehetek, hiszen ez adja az európai szellemet, ez adja Európa erejét. Biztosítom önöket arról, hogyha bizalmukkal megajándékoznak, akkor teljes függetlenséggel, integritással és átláthatósággal végzem majd munkámat. Köszönöm. Mr. Rosso, I now give the floor to... Köszönöm, Rosso úr, most pedig jó. Jelentőstevő kapja meg a szót, hogy feltegye kezdő kérdését. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Russo úr a bemutatkozást. Egy talán meglepő kérdést szeretnék föltenni, de a mai meghallgatásokon ez sokszor elhangzott. Önt az olasz kormányt nevezte ki, vagy jelölte meg. Kérdésem, hogy melyik kormányról van itt szó, a Monti féle kormányról, vagy a Berlusconi kormányról? Második kérdésem. Az utolsó válaszában, amikor azt a kérdést teszi fel, hogy mit tesz akkor, hogyha a parlament nem biztosítja önt bizalmáról, lehet, hogy fordítási jogból, de számomra nem világos az, hogy igent vagy nemet mond. Tehát visszavonja el jelöltségét, hogyha az Európai Parlament nem támogatja, illetve visszamondja, e, visszavonja jelöltségét, hogyha a Monti kormány nem támogatja. Aztán egy tartalmi kérdés, lényegi kérdés. Hogyha ön lesz a számvevőszék olasz tagja, akkor külön tapasztalattal gazdagítja majd a szemveszéket, hiszen védelmi kérdésekben, védelmi közbeszerzések kérdésében nagyon nagy tapasztalatra tett szert. Például a véd, az olasz védelmi miniszter esetében auditot végzett az Eurofighter vadászrepülőgépek esetében, és ahol a közpénzeket nagyon vitatott módon használták fel. Ebben a kérdésben, az a, ebben a témában az lenne a kérdésem, hogy hogyan hogy, e, hogy pontosan miben állt az ön részvétele ebben, illetve hogy milyen tanácsokat adott akkor megtakarítási szempontból, és ezt a munkáját hogyan lehetne kamatoztatni szemvevőszéki munkájában. Még egy kérdésem van. Együttműködési kérdésekben, tehát költségvetési együttműködési kérdésekben hogyan lehetne ösztönözni a tagállamokat? Európai költségvetésről beszélek. Egy hogyha az európai számbevőszékben dolgozik, akkor képes lesz ön arra, hogy ezt az együttműködést egy kicsit dinamizálja, javítsa? És ezáltal és ezáltal felelősségteljesebben végezze a munkát. Azt hiszem, hogy ön számos nyelvet beszél, remek, magas szinten, úgyhogy bármilyen nyelven válaszolhat. Ha megengedi, Ayala asszony, akkor spanyolul válaszolok, és aztán majd más nyelven folytat. Agradezco mucho su pregunta. Megköszönöm a kérdését. Számos témát említett, és mindegyik nagyon fontos. Eh, en, en francés. Utána majd franciául és angolul folytatom. La première question eh, concerne la... Eh, az első kérdés tehát a jelöltségemre vonatkozott. Egy olyan kormány nevezett ki, aki most már nincs Olaszország élén. Nos, Olaszországban elég különleges a helyzet, már ami a számvevőszéki jelöléseket illeti. Mire is gondolok? hiányoznak az írásos standardok, szabályok, van egy hagyomány, egy gyakorlat, amelyet követnek rendszeresen az évek során, és véleményem szerint ez politikamentes. Már a kezdetektől fogva, tehát az első olasz jelölt óta az olasz kormány bármilyen politikai hovatartozású legyen is, azt kérte, azt, azt a kért, kérdést kapta, azt a kér, azzal a kérelemmel fordultak hozzá, hogy egy, egy jogászt jelöljenek, és ezt az olasz számvevőszék meg is tette. Egy közvetlen jelölési rendszerrel, egy belső, egy belső folyamat eredményeképpen. Ez egy szabályozott, formalizált eljárás, az én esetemben is így van. Mindig van egy nyilatkozat, amelyet megteszünk, tehát az érdeklődésünket jelezzük, és utána Értékelik a jelöltet, a jelölteket egy előre meghatározott kritériumrendszer alapján, és így alakul ki a végső jelölt. Minden évben megnézik a szenyorságot egy-egy karrierben, illetve számszerűsítik is a, például a nemzetközi téren szerzett tapasztalatokat, és így tovább. Tehát az én esetemben is ez az eljárás e, így volt. Minden esetben az olasz kormány megkapja a számvevőszék jelöltjét, és ezt elfogadja, és beadja az Európa Tanácsnak az Európai Tanácsnak. Tehát ez inkább egy technikai jellegű eljárás, a kormány mindig csak rábólint a jelöltre. A szerződés értelmében a számvevőszék tagja tagja lehet, tagja kell, hogy legyen egy külső ellenőrzési szervnek, egy külső kontrollintézménynek. Ami pedig az utolsó kérdést illeti, köszönöm még egyszer ezt a kérdést, hiszen ez lehetővé teszi azt, hogy egy kicsit jobban megvilágítsam a gondolataimat, Ugye megemlítettem már a kormányt a válaszomban, és ezt azért tettem, mert amikor nem egyéni, hanem intézményes jelöltről van szó, akkor véleményem szerint ugye logikus az, hogy hogy ebben a kormány is érintett. A saját személyes véleményem a saját személyes helyzetem, ez az, hogy az Európai Parlament bizalma létfontosságú, elkerülhetetlen ahhoz, hogy valaki az Európai Számvevőszék tagjává váljon. Ami pedig az auditokat illeti, a megfelelő pénzügyi igazgatás, a szabályszerűség, a legalitás ellenőrzését. Nos, egy kicsit nehéz itt végkövetkeztetéseket levonni, kimondani, hogy jó vagy rossz ez az eljárás. Van a egy egyetértési nyilatkozat, amelyet aláírtunk az ENSZ-el, most hát az Egyesült Államokkal, és azt gondolom, kevesebb pénzt tölthetünk esetleg a jövőben. a vadászképek, vadászképek beszerzésének témájában. Ami pedig az Európai Számvevőszék, illetve a Nemzeti Legfelsőbb Audit hatóság közötti kapcsolatot illeti, ez létfontosságú, hiszen önök is tudják, hogy az európai források több mint 80%-át központosított formában kezelik egy közös rendszer keretében. Ami rámutat arra, hogy milyen fontos a kapcsolat a nemzeti, illetve az európai számvevőszék között. A szabályokat tartalmazza a szerződés, explicit formában a 287-es cikkére gondolok, de a pénzügyi rendelet is a 2006-os módosított verzió alapján pedig azt hiszem, hogy ez az 53-as cikkelyben van, illetve meg ott van a mentesítési keret eljárás is. Éves összefoglalókat kell készíteni, nemzeti nyilatkozatokat az alapok kezelésére vonatkozóan. Az Európai Parlament, parlament különösen ez a szakbizottság erre összpontosít. és megpróbálja az együttműködést gyümölcsözővé tenni. I have... Köszönöm. Négyen jelentkeztek kérdésre van-e további jelentkező, aki kérdést tenne fel? Nincs, akkor zárom a listát. Er- Kérem, két percre szorítkozzanak a kérdések. És a Russo úr tud válaszolni. Evelini úr két percben kap szót. Uh, it's up to you. Rivelin úr, önön áll. Egyezzenek meg, melyik teszi fel előbb a kérdést. Köszönöm szépen, elnök úr. Olasz vagyok, ezért pontosan ismerem, hogy mi is a módszer a szemvevőszéki jelöltségre Olaszországban, is. azt kell mondjam, hogy a számvevőszék pontosan az ellentéte az olasz politikai helyzetnek. Az egyik egy alapvető politikai szervezet, ez pedig egy, a számvevőszék pedig alapvetően egy szakmai szervezet. A számvevőszék, az Európai Parlament, illetve a Kokobu közötti együttműködés kérdése. Ugye ezt az évek során meg erősítették. Ennek ellenér úgy gondolom, hogy föl kell lépni, és még erősebbé, még szorosabbá fonni ezt a kapcsolatot. Ön hogyan tudná ezt megoldani? No, I would like to have the whole list first, and then you Először a kérdések jönnek, aztán a végén válaszolhat. Rivellini úr. Presidente, Köszönöm, elnök úr. Rosszó doktornak azt a kérdést szeretném föltenni, hogy ön szerint hogyan lehetne javítani az Európai Számvevőszék és a Parlament közötti együttműködést. Itt Európában a számvevőszék feladata, illetve a számvevőszék munkájának a jellege, hogy az Európai Parlamentnek tartozik beszámolással, bár független szervezet a számvevőszék. Tehát ön hogyan látja a két intézmény együttműködését, illetve milyen módszerekkel szeretné ezt javítani? Még egy kérdésem lenne. Az európai számvevőszék nagyon gyakran használja fel a tagállami számvevőszégek auditjait azzal kapcsolatban, hogy az európai alapokat megfelelően használják el fel az adott országokban. Gondolt-e olyan reformra, amely a tagállami számvevő székek közötti szorosabb együttműködés helyezni előtérbe. Példaként említem az olasz-francita együttműködést, amelynek ö, egyébként beli betülete is van mit gondol erről, illetve mit tenne annak érdekében, hogy a számvevőszék hatékonyabban működjön. Van már erről itt elképzelés, amiről most be tudna számolni? Köszönöm. Kreszle asszony. Köszönöm. Nagy benyomást tett ránk a nyelvi készségével. Olvastam, hogy németül is tud. Remélem, hogy anyanyelvemen hallgat. Olaszország nagyon sok frusztrációra adott okot, éppen a mi Kokobu szakbizottságunk körében tíz éve, ahogy ezt a spanyol jelöltnek is elmondtuk, Spanyolország éllovas a strukturális alapok végrehajtásbeli hibáit illetően, Olaszország épp úgy. Mit lehet tenni? Olaszországban 25 ellenőrzési szervezet működik, ez inkább a baj része, mint sem a megoldásé ez a sokaság, és a végrehajtási szervezetekkel is gond van azok elhelyezkedésével. Tehát, mit teszünk annak érdekében, hogy az olasz állami segítsük abban, hogy az Európai Unió szabályoknak jobban megfeleljen? az alapok végrehajtásában. Ön milyen tanácsokkal szolgálhatna e felől nekünk, és hogy látja a saját szerepét? Remélem, hogy nagyon fontos szerepet szán ön magának, önmagának ebben, ennek megoldásában. Utolsó odaszóló Sandra Gárton úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Följegyeztem, illetve felfigyeltem arra, hogy milyen tapasztalatokkal rendelkezik, többek között az Európai Unió területén az európai számvevő, a olasz számvevőszék kabinetjének vezetője volt hosszú éveken keresztül, illetve a gazdasági érdekekkel foglalkozott, különös tekintettel a visszaélésekre, a csalásokra, illetve az európai regionális alapok is önhöz tartoztak. Ezért nagyon kíváncsi lennék arra, hogy hogyan értékelné ön szerint melyek a legproblematikusabb országok már, ami az Európai Uniós forrásokkal való visszaéléseket illeti, tehát azokra az időkre visszatekintve, amikor ön ezt szorosabban követte, ahhoz képest van-e valamilyen fejlődés ezen a területen? És úgy gondolja-e, hogy az olasz kabinet valamilyen erőlelépést ért el. Tehát ez konkrétan arra az adott időszakra vonatkozik, amikor ön ezzel foglalkozott. Elnök, köszönöm szépen, Russzó úr, mintegy öt perc áll rendelkezésére, tessék. Grazie, signor Presidente. E- köszönöm szépen, elnök úr. Próbálok a lehető leglényegre törőbben fogalmazni, bár nem könnyű. Annyi dologról kéne egyszerre beszélni, hogy ezt kis, rövid idő alatt megtenni nehéz. Próbálom, próbálok együttesen válaszolni azon kérdésekre, amelyek között némi átfedés van. Először is az Európai Számvevőszék és a Parlament közötti kapcsolatról szeretnék beszélni. Kiegészíteném itt azt, amit már elmondtam leírt, le, amit elmondtam el a Szender asszony kérdésére válaszolva. Ez egy rendkívül fontos probléma, és, illetve kérdés, és az európai jogalkotó számára is világos ez, hiszen miután fölállították az európai számbevőszéget, mint külső ellenőrző szervet, és ez akkor történt, amikor az Európai Parlament is költségvetési hatásköröket kapott, tehát elengedhetetlen a, ennek a szakmai szervezetnek a léte a parlament munkájához. Úgy gondolom, hogy ez a rendszer már elég részletesen ki van dolgozva. Ugyanakkor van itt egyfajta ördögi kör az input és a feedback között. Azért mondom ezt, mert röviden elmondva, a számvevőszék ellenőriz, az ellenőrzések eredményéről beszámoz a parlamentnek, a parlament ezt a mentesítéshez felhasználja, és ajánlásokat fogalmaz meg, és ez pedig a számvevőszék elé adja, hiszen ezek alapján fogja a számvevőszék a, a ellenőrzéseket végrehajtani. Jelenleg úgy vélem, hogy meg kéne erősíteni a 119-es cikkben előírtakat, hiszen ezek értelmében az Európai Bizottságnak ajánlásokat kell kapnia az Európai Parlamenttől, és utána pedig egy számvevőszégi follow-up következne az új ellenőrzések, az új auditok lefolytatása, lefolytatásának céljából. Tehát a bizottságnak feladata és kötelessége az, hogy egy listát Fogalmazom meg egy éves ellenőrzést, amelyek, amelyet a tagállamok adnak ki a különböző kifizetésekről, ezek biztosításáról, és ezt követik majd az új ellenőrzések. Itt kapcsolódnék a tagállami számvevőszékekkel ápolt kapcsolat kérdéséhez. Ez azt jelenti, hogy a számvevőszékek, a tag, tagállami számvevőszékeket jobban bele kell vonni a, az európai számvevőszéki feladatokba, az ellenőrzésbe, és az és a Ez mindenképpen hozzájárul majd ahhoz, hogy az európai számvevőszék is több feedbacket kapjon a tagállamoktól. Hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a számvevőszéket? Szerintem jelenleg a döntéshozatal gyorsasága és megfelelősége között, illetve az Európai Unió sokfélesége, hagyománya között kell egyfajta egyensúlyt megszabni. Gressle asszony kérdés. Uh, uh, Köszönöm a sok kérdést. Inkább olaszul válaszolnék a német kérdésekre is. Mm, be, eh, adesso, eh, non jelenleg nem is tudnék most részletekbe részletesen válaszolni az olasz ellenőrzéssel kapcsolatban. Olaszországban a szabályok mindig nagyon struktúráltak, de aztán a gyakorlatban nagyon nehéz ezeket megvaló, megvalósítani. Én úgy vélem, hogy az ön kérdésére a válasz az lenne, hogy a bizottság éves jelentéseiben, listáiban kell a megbízhatóságot keresni, illetve a tagállami számbevőszékkel való kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ezzel a különböző határidőket is csökkenteni lehet, és a parlament sokkal megbízhatóbb információt kap rövidebb idő alatt. Utolsó kérdés. A csalások visszaélések kérdése. Valóban. Nagyon sokáig foglalkoztam ezzel a kérdéssel, az UKLAF születésénél is bábáskoltam, utána az, az OLAF következett, ugye az Uklaf volt az Olaf elődje, úgyhogy pontosan tudom, hogy milyen nagyságrendű problémáról van itt szó. El kell mondjam, hogy általánosságban a, az auditor szerepe nem az, hogy csalásokat tárjon fel, hiszen nem ez a, nem ez a alapfeladatköre, nem igazán van meg ehhez sem az anyag, sem az eszköz rendszere. És a csalások föltárásánál talán fontosabb a megelőzés, meg kell tehát azt tudni határozni, hogy mik a kockázatos területek, de rá kell, meg kell vizsgálni azt, hogy mely ügyek, mely projektek, kérdések várhatóan család gyanúsak, aztán meg kell vizsgálni, hogy ezekben az esetekben hol történt visszaélés, csalás, és ezeket ki kell javítani. Ez úgy gondolom, hogy nagyon hatékonyát te, teszi a rendszert. Hogyha számvevőszégi tag leszek, akkor biztosíthatom önöket arról, hogy különös figyelmet fordítok majd erre a problémára, és remélem, hogy a struktúrális alapokkal kapcsolatban szerzett tapasztalatomat, tapasztalatomat is kamatoztatni tudom majd. És... Köszönöm, Russzó úr. Ahogy szokott, most is az van, hogy szokott az lenni, hogy a jelentéstevő az utolsó szójoga. Köszönöm szépen, megköszönöm Russzó úr válaszait, illetve a kollégáim kérdéseit. Ezáltal azt gondolom, hogy jobban megismertük az olasz rendszert, az olasz számvevőszégi jelölési rendszert, amely mentes bármilyen politikai színezettől, és garantálja a számbevőszégi tagjelölt teljes függetlenségét. Ez nagyon fontos a számvevőszégi tagoknál. Egyébként pedig csak annyit mondhatok, hogy köszönöm, és úgy vélem, hogy elég, eleget hallottunk ahhoz, hogy felelős döntést hozzunk. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, és ezzel azt hiszem, hogy el is jutottunk az Európai Számvevőszék jelöltjeinek meghallgatásának a végére. Köszönjük szépen Russo úr és most pedig egy pár perces szünet következik, ezután pedig egy zárt ülés, úgyhogy mindenkit arra kérek, hogyha nem illetékes arra, hogy maradjon, akkor kérem hagyja el a termet. Köszönöm.